mes chers collègues si euh, tout le monde a pu prendre euh, sa place nous allons euh, commencer la séance. ha mindenki letelepedett akkor meg is kezdhetjük a szavazást nous commençons par le rapport de m. scholz accord d'association ue moldavie clause de sauvegarde et mécanisme az eu moldavia megállapodás most név szerint szavazunk megnyitom a szavazást Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Landsbergis úr jelentése. Az EU-Grúzia közötti társulási megállapodás, a vámkedvezmények idegenes felfüggesztése. Azt hiszem, hogy Landsbergis úr szeretett volna hozzászólni. Parancsoljon. Je ne vois pas Monsieur Landsbergis. So he doesn't want to take the floor, I think. <laughs> Parancsoljon, landsbergis úr. Nagyon röviden fogok hozzászólni, elnök asszony. A, a vízumliberalizálás rendkívül fontos az Európai Unió és Grúzia számára is. 68%-a az országnak támogatja az Európai Uniós csatlakozási terveket.